Kedves kollégák, akkor elkezdeném az ülést, 5 perc elmúlt 3 óra. Szeretném azt mondani, hogy ne a jobb oldali, tehát az én jobbomon lévő órát vizsgálják, hanem vagy nézzék, hanem a másikat, az jár jól, ami az én bal oldalamon van, mondja az elnök. Az első napirendi pontunk a napirend elfogadása. Ezzel kapcsolatban lenne egy közleményem, 19-es napirendi pont holnap. Szónúr, Dánia vállalkozásért és növekedés felelős miniszterének előadás, illetve egy eszmecsere vele. Sajnos nem ér rá Ole Zón úr, úgyhogy el kell törölnünk ezt a napirendi pontot. Sajnálatos tehát, hogy ezt a pontot le kell húzni a napirendről. Ilyen formában el tudjuk-e fogadni a napirendet? Jó, köszönöm szépen. Következő napi rendi pontunk, május 30-31. ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Mindenki meg van elégedve ezen jegyzőkönyvekkel. Ha igen, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Köszönöm. Harmadik napi rendi pont, a gépjárművek, gépjárművek zajt szintje. Ennek a kérdésnek az illetékese az MV, mi véleményt írunk, Zsilpárnyi az illetékes. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, kedves elnök úr. Május 15-e volt a határideje a módosítók előterjesztésének, és azóta, az időpont óta tárgyaltam az árnyék jelentéstevőkkel, sikerült egy sor kompromisszumos megoldást kialakítani, így megkönnyebbítjük a holnapi szavazást. Ami magát a szöveget illeti, illetve a kompromisszumos megoldásokat, a 8-as és 9-es pontokra vonatkoznak, a kettes módosító lefolytja a 18-asról a 21-es módosítóig a különböző pontokat, és be és kihat azokra az egyéb pontokra, amelyek szintén kihatnak a gépjárművek szant kibocsátására. Gondolunk itt akár a gumi abrancsokra, akár pedig az út felületre. Az 1-től a 27-ig azt látjuk, hogy mi ez a minimum zajszint, amely az elektromos járműveknek, illetve a hibrid járműveknek adatik a hármas melléklettel kapcsolatosan a határértékeket látjuk. Nagyon nehéz volt e témában kialakítani kompromisszumos megoldásokat a pártok között, ugyanis a, az álláspontok szüges ellentétben álltak egymással. Ennek ellenére a jelentés, ányok jelentéstevővel, Kósa úrral, a néppárt részéről sikerült kompromisszumra jutnunk. Ő egy módos, egy enyhébb álláspontot képviselt, mint az LCR vagy a zöldek, és az egyes módosító most 4 decibellel csökkenteni 8 év alatt a hangkibocsátást, azaz 2 decibellel, mihez hatályosul a rendelet. Aztán 2 további decibel a következő 6. évben, aztán jönne a további szám, ami kívánhat a következő 8 évre, valamennyi forgalomba kerülő jármű esetében. Így módon az Európai Bizottság javaslatát figyelembe veszük, de azt is figyelembe veszük, hogy mi foglalkoztja, foglalkoztatja az európai gépjármű gyártást, azaz az adaptációs időszakot kihúzzuk, meghosszabbítottuk, hagyj emlékeztessek arra, tisztelt elnök úr, hogy holnap 9 órakor szavazunk a jogszabály tervezetről. Thank you, Mr. Panyol. Köszönöm szépen, Párnyó úr. Népárt nevében Kosárnám következik, Ádám. Köszönöm szépen a szót. Szeretnék gratulálni a jelentéstevőknek. A múlt héten elég hosszú egyeztetés volt, de hasznos. Külön szeretném kiemelni, hogy mindig törekedtünk a kompromisszumra. Nyitottak voltunk egymás véleményére, és meghallgattuk egymást. Ennek köszönhető, hogy a legvitásabb kérdésekben is hamar egyességre tudtunk jutni. Az előbb ismertetett jelentéssel kapcsolatban. Ez a kompromisszum biztosítja a valódi célt, a gépi behatások jármű szintjére. A gyártók megfelelnek a követelményeknek. Ez a cél. Nagyon sok módosító volt ami eltért a fő iránytól, a közlekedéspolitikai iránytól. Így igyekeztünk ezt visszaterelni az eredeti irányába, és úgy érzem, hogy ez sikerült. Bízom benne, hogy holnapi szavazás során az összes kompromisszum és a közös irányba mutató módosítók át fognak menni. Thank you, Adam. Uh... Köszönöm szépen, Ádám. Meister asszony következik. thank you, sir. In this case... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék angolul beszélni, mert az tevő nevében, az tevő véleményét mondom el, aki nem tudott eljönni ma, és ő angolul küldte el nekem a mondandóját. Először is szeretnék, jelentést, szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, az árnyék jelentéstevőnek, ahogy ez elhangzol ez egy nagyon szakmai jellegű anyag. Nos, nagyon fontos a zajszintről beszélnünk a gépjárművek esetében, hiszen ez nagyon komoly hatással van az emberre, és azt gondolom, hogy realisztikus célokat kell kitűznünk. Nézzük a módosításokat. Nagyon sok módosítást tudunk támogatni, de van néhány olyan, amelyben nem értünk egyet az előadóval. Ez a hármas függelékben olvasható. A bizottság nem vonta be az ipart, amikor a különböző tanulmányokat és elemzéseket készítette. És akkor sem fogadták el az ipar véleményét, amikor azok azt külön benyújtották a bizottság felé, ezt a módszert nem tudjuk elfogadni. Nos, minden esetben, amikor jogszabályt készítünk, az összes érintett féllel egyeztetni kell, különben nem realisztikus az el, elképzelés. Nem szeretném, hogyha nem, nem szeretném, hogyha ugyanaz a helyzet jár, állna elő, mint a hajó üzemanyagról szóló jogszabály esetében, ahol nem kérdeztük meg a hajóipart. Nos, nem értjük pontosan, hogy az Európai Bizottság miért kíván ragaszkodni a 1985-ös jogszabályhoz. Szeretném, hogyha a szakbizottság a 70-es módosításomat tudná támogatni, kompromisszumot érjünk el ezzel kapcsolatban, avagy a 67-es módosítást támogassuk, és kérjük azt az Európai Bizottságtól, hogy realisztikusabb célkütőzéseket fogalmazzanak meg, fogalmazzanak meg, és ezzel vegyük figyelembe a 89, 85 óta történt változtatásokat. Hogyha az egyes kompromisszumot elfogadnánk, akkor elképzelhető, hogy az ellen, kell a frak- az ellen fog a frakció szavazni, éppen annak fényében, mint az imént elmondtam. Köszönöm szépen, Kramer úr, a zöldek nevében. Tessék, Mihály. Ja, uh, unser Berichterstatter, Schattenberichterstatter Kistela ist nicht da. Und Köszönöm szépen, Kistel, nincs itt, de ha megengedik, akkor a nevében is köszönhetem mondanék a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek. Nagyon rövid leszek a magam részéről. A kompromisszumoknak az a céljuk, hogy rugalmasába tegyük a dolgokat, de hogyha ez így történne a bizottság javaslatával kapcsolatosan, akkor mi nemmel szavazák. Tehát az történne, amennyiben túlságosan gyengévé válna, a bizottság javaslata az elfogadhatatlan lenne. Elnök Joseph Falkinek adom a szót. Foster asszony, köszönöm szépen, megköszönöm az előadónak, hogy megszervezte az enyik előadói ülést, vagy enyik jelentéstevő ülést. Nos, szeretnénk, hogyha pozitívan zárulna le ez az anyag. Mindenki szeretné, hogyha minimális lenne a zajszint, minimális lenne a szennyezés Európában, az utakon, vagy bárhol a világban. Kérdés csak az, hogy ez hogy lehet gyakorlati célokkal, vagy gyakorlatias célokkal elérni. Meissner asszony véleményével, amit az imént kifejtett, egyetértek az ECR nevében, körülbelül ugyanezt mondtam el én is az jelentéstevő ülésen. Nagyon sok kérdőjel merül fel azzal kapcsolatban, hogy a különböző értékeket hogyan kell mérni. Egy korábbi ülés során is megemlítettem, hogy nagyon nagy gond az, hogy nincs megfelelő információ, nem áll megfelelő információ rendelkezésünkre. Amikor erről beszéltem korábban, akkor erre külön rákérdeztem. Ugye legutóbb arról beszéltünk, hogy milyen mérnökökkel egyeztetett a bizottság. Ugye itt közülünk senki sem gépjármű mérnök, sem gépjárműgyártó. Nem tudom, hogy a bizottság hogy jutott pontosan ezekre az adatokra. Egyetértek Meissner asszonyjal, megnézzük ezt a táblázatot, megnézzük a kompromisszumos táblázatot. Valaki meg tudnám neke, nekem magyarázni, hogy hogy jutott valaki ezekre a számadatokra? Talán a többi kolléga is hálás lenne, hogyha erre valaki rávilágítana. Nagyon aggaszt engem ez a dolog, ezt mi nem tudjuk támogatni, nem tudjuk ezt megszavazni. Aztán a bizottság ugye egy idő, ütemtervet is kidolgoz. Hát a gépjárműipar nagyon fontos része az európai exportiparnak, úgyhogy nem mindegy a dolog. Tudom, hogy a jelentéstevő, az árnyékjelentéstevők nagyon komolyan dolgoztak, hogy kidolgozzák ezeket a módosítókat, de hát nagyon sajnálatos a dolog. A bizottság nem válaszolt a kérdéseimre, az nem bocsátott rendelkezésemre több adatot, nem mondta el, hogy milyen mérnökökkel egyeztetett. És mi a helyzet az üzemanyag felhasználással? Tehát lehet, hogy lehet, hogy csöndesebb lesz a motor, de ettől automatikusan a fogyasztása is csökkenni fog. Er, ez, erről a relációról nem kell beszélni. Tehát több adatra van szükség, több információra, háttér, tudásra. Ez a helyzet jelenleg. Köszönöm. Thank you. Commission, Mr. Bizottság Jean úr, nem? Bizottság Jean úr, tessék. Merci, Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenkit üdvözlök. Nagyon örülök, hogy újból beszélhetek erről az ügyről. Önök előtt úgy látom, hogy ugyanazok a kérdések merülnek fel, mint múltkor, amikor találkoztunk ezzel kapcsolatban. Egyesek úgy gondolják, hogy túl messze megyünk, mások úgy gondolják, hogy nem elég messzi. Ez Foster asszonynak részben válasz arra, hogy hogyan jutottunk erre az eredményre. Ez egy kompromisszum eredménye. A javaslatunk kompromisszum, aminek alapja egy széles konzultáció, több éve, azt kell mondjam, hiszen ez az új ö, vizsgálati ö, módszer, tesztmódszer. Három éven keresztül tapasztaltuk ki az autók homologációjája során. A három év során nyert adatokra építjük a munkánkat. Ez a projekt egy ENSZ Genfi munkacsoport munkájának a témája, átvettük az ő eredményeiket, a javaslatot benyújtottuk a különböző érdekelt feleknek. A Kárc 21 is megvitatta, így alakult ki a bizottsági szöveg, amely, hadd mondjam el, kompromisszum a különböző részvevők között. Köszönöm szépen, elnök úr! Mr. Panya. úr, van-e hozzátenni valója? Ami engem illet, nem eh, kívánok kérdést feltenni, csak azt mondanám, hogy az a javaslat, ami elhangzott Kósa úrral együtt a háromas melléklettel kapcsolatban, ahogy arról már szó volt, némi különbséget mutat. Az egyesek végig akarnak menni az úton, és csökkenteni akarják a zajt, anélkül, hogy figyelembe vennék a gazdasági környezetet, már pedig az olyan, mint amilyenek ismerjük az autóiparban. Mások pedig átveszik azokat a módosokat, módosításokat, meg az európai autógyártó ipar megfogalmazott. Ezek is kicsit végletesek, és nem felelnek meg a valóságnak, annak a valóságnak, amely az iparban, az iparpolitikában létezik. Dominik Trike, mint én észak-franciaországi, és ezért az a szándékunk, hogy kompromisszumot találjunk a hármas mellékletel kapcsolatban van kompromisszum, előre tudunk lépni, és realisták maradunk. Thank you, Mrs. Foss, you had a point. Köszönöm szépen. Foster hogy ügyrendi kérdés? Igen, igen, ügyrendi kérdés lenne. Nos, hát nem kompromisszumok alapja, működik az, az ipar, az üzlet, nekik aktualitásokra van szükség, tényekre. Így működik a biznisz. Amit ön mondott a kompromisszumokról, az nem elég jó válasz. Nos, az a furcsa ebben, hogy a tiszta technológiákat mind támogatjuk, és elég furcsa, hogy az elektronikus, hogy az elektromos autókat zajjal kell ellátni, aztán pedig 60 9 deci, 69-re kell csökkenteni ezt? Itt az a táblázatban ez az adat olvas, olvasható? Hát nem tudom. Jó lenne, hogyha erre a, ezt a kérdést jobban kidolgozná a, a bizottság. Komolyabb adatokra van szüksége a gyártóknak. Nagyon-nagyon aggasztó a helyzet szerintem. Köszönöm. Elnök, erre a bizottság ki van reagálni? Úgy látom, nem? Hát holnap majd kiderül a dolog a szavazáson. Megnézzük akkor, hogy mi lesz a dolog vége. Az MV-ben a bizottság, a szak, az MV szakbizottság júliusban fog szavazni erről. A következő pont a napi renden az Inkotran e vonatkozó módosítások megvitatása Kak úr a TRAN nevében kíván először kezdeni, és az a kollégám kap szót. Először az úr nem, Szenalova asszony, mint hölgy kap előbb szót. Köszönöm szépen, hogy szót kaptam, köszönöm szépen a lehetőséget Úgy tűnik, hogy meg kell az IMKO szakbizottság elnökét várni, mondja az elnök, azért várjunk öt percet, vagy ha valaki előkerítené az IMKO szakbizottság elnökét, elnézést, protokoll kérdés, nem gondoltam, hogy itt lesz, vagy legalábbis, hogy várjunk rá. Okay, colleagues. Nos, kedves kollégák, hívás. Szenelova asszony és Kohkur utána. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hogy szót kaptam. Én vagyok az előadója az INKO szakbizottság nevében ennek a dokumentumnak. Kollégák, ez a harmadik imkó ülés együttesen. Köszönöm szépen Lieber Lepkot, Koch társ előadónak és mindenki másnak a pozitív együttműködés. Azt hiszem nagyon jó jól állunk és közel kerültünk a végső megállapodáshoz. Világos üzenetet szeretnénk küldeni az e segélyhívás támogatása mellett a két szakbizottság nevében, mint ahogy múlt héten Strasbourgban mondtuk az árnyéki jelentéstevőknek, Dieter és én 21 kompromisszumot készítettünk el, mely lefed minden módosítót. Köszönöm szépen az árnyék jelentéstevőknek, akik beküldték múlt péntekig a megjegyzéseiket. Megpróbáltuk bevenni az összeset a végső szavazó listába is, az arról szavazó listába is a 14 módo, 14-es módosítót és az adat védelemmel kapcsolatban az ALDE-től és az ECR-től kaptunk ehhez egy kis betoldást tettünk, remélem elfogadják. Szeretném megemlíteni a kettes kompromisszumot. Az árnyék jelentéstevőkkel megvitattuk, hogy megnevezzük -e a három országot, amely nem írta alá a megállapodást. Abban maradtunk, hogy először a kompromisszumot a három ország név nélkül szavazzuk meg, és utána külön szavazás lesz arról, hogy megnevezzük -e ezeket. Gondolom ezt el fogadni. Utána Koch úr további kompromisszumokat és módosítókat fog említeni. Szeretném elmondani, hogy nagyon jól együttműködtünk, megtaláltuk a leglejétől fogva a két, mi a két társelőadó a közös irányvonalat különböző frakciót és különböző szakbizottságot képzelünk. Nem volt könnyű, de sikerült. Ez mutatja, hogy milyen pozitívan látják az e-segélyhívást, mennyire hasznos a közúti biztonság szempontjából. Szeretnék világos üzenetet küldeni az Európai Bizottságnak, amely várja ezt a jelzést. Remélem, hogy ez modell lesz a jogszabályoknak 2012-re. Koch úr, tessék! Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Ha megengedik, egy német újságból olvasnék fel egy BMW 30 kilométeres sebességgel haladt, és balesetet szenvedett el, a vezetője kirepült a kocsiból, senki sem talált rá, és mindössze azt történt, hogy a későbbiek során a véletlen szerűség révén rátaláltak a tűzoltók a kocsi roncsaira, és így módon tudták aztán megtalálni a, az áldozatot. Úgyhogy ez is mutatja, mennyire fontos egy ilyenfajta intézkedés. Nagyon szépen Köszönöm eh, Szenadovasszonynak a munkáját és az összes eh, kollégájét is. Azt hiszem valóban arra van szükség, hogy kompromisszumokra jussunk a módosítóknak a segítségével. Ezekről különben már beszélni is fogunk a, ezen a héten, és eh, gyakorlatilag oda jutunk, hogy nem lesznek túlságosan nagy eltérések a közös megoldásokban. Talán még egy pár megnevezést kell, hogy pontosítsunk ha megengedik, akkor néhány kompromisszumos megoldásra visszatérnék most a négyesre többek között, ahol a különböző előnyökről ö, esik szó illetve arról, hogy hogyan lehet jobban kezelni a különböző baleseteket, a torlódásokat, hogyan lehet elkerülni balesetek esetén hogyan lehet egyéb szolgáltatásokat, így orvosi szolgáltatásokat biztosítani. Az ötös kompromisszumos megoldásban szó esik arról, hogy milyen kiegészítő eszközöket lehetne alkalmazni. Persze szó sincs arról, hogy valamennyi gépjárműnek a felszereltségét módosítatni kívánnánk, de mégis akik erre törekednek, azoknak adassék meg a lehetősége. E tekintetben az ipar elő kell, hogy álljon újabb és újabb berendezésekkel hatos kompromisszumos megoldás. Itt gyakorlatilag arra törekedtünk, hogy több javaslatot ötvözzünk. Az Európai Bizottságnak a figyelmét szeretnénk felhívni ezen kérdésekre, és kérjük, hogy gondolja tovább többek között a mezőgazdasági ágazatot, a traktoroknak a felszereltségét, most ugye a személygépjárművekkel foglalkoztunk, de mégis a könnyű haszon gépjárművekre is figyelnünk kell, úgyhogy nyitott ö, ö, megoldásokat kívántuk itten megfogalmazni azért, hogy mind a bicikli típusú járművek, mind pedig a teherautók is szóba jöhessenek. Tikau asszonynak a módosítóját is itten figyelembe vettük akkor, amikor a szabványoknak a kérdését tárgyaltuk. Aztán hosszú vita alakult ki arról, hogy a hozzáférés, a nyitott hozzáférés hogyan legyen biztosítva. A magunk részéről azt mondjuk, hogy nem szabad, hogy a nyitottság a biztonság rovására történjen. Így módon arra törekedtünk, hogy egy picit konkrétabban fogalmazzuk meg a javaslatunkat, kerüljek kerüljük el azt is, hogy bármiféle visszaélés történjen, akár a rendszerekkel kapcsolatosan, akár az adatokkal. A hozzáférés ugyanakkor szavatolni kell a különböző szolgáltatók számára. Nos, hát talán ennyit erről, és nincs szükség arra, hogy most az egyéb kompromisszumos javaslatokat ismertessem, mert hogy a kollégák ezt már megtették, és ennek révén azt hiszem, most már pontos képet kaphatnak arról, hogy holnap miről fogunk szavazni. Köszönöm. Okay. Um... Rendben. Ögur Majzita SND. Köszönöm szépen. Mindig örülök, hogy Koch úr mellett lehetek árnyék jelentéstevő, többször dolgoztunk már együtt, és ahogy mondtam a legutóbbi ülésem, itt fogyasztóvédelemről, fogyasztók jogainak a védelméről van szó. Ezt tehát le kell fedjük. Kiváló közös munka volt a két szakbizottság között, és úgy gondolom, hogy mivel lehetőségünk volt találkozni összes árnyék jelentéstevővel az elején, fel tudtuk mérni, hogy a társ jelentéstevők milyen irányvonalat kívánnak követni. És a múlt héten a Strasburgi plenáris héten véglegesíteni tudtunk nagyon jó kompromisszumokat. A határidő ma dél volt, ezért úgy gondolom, hogy elmondhatjuk, nagyon jó közös munkafolyt Meggyőződésem, hogy minden eh, emberi lény nagyon értékes, ezért úgy gondolom, hogy minden tagállam, amely az e segélyhíváshoz nem csatlakozott, például a hazám, vegye figyelembe, hogy mindenki fontos számunkra. Tegyük világossá, mennyire fontos ez mindannyiunk számára. Köszönöm szépen a közös munkát, kívánom, hogy a ö, többi kolléga is ilyen ö, körülmények között dolgozhasson, és köszönöm szépen Kosor kiváló módosítóját, új érzékenységet vitt bele a javaslatba a fogyatékossággal élőkkel kapcsolatban. Benjen úr. Um, yes, um... Köszönöm. Vannak olyan kompromisszumok, amiket nem tudunk támogatni, érdekes, hogy az a rész, ahol meg kell nevezni azokat, akik nem tartják be a szabályokat, erről a részről most részenként szavazunk, ez elég furcsa, mert a kompromisszum pont emiatt a rész miatt született, de mindegy, ezt majd még egyszer megvizsgáljuk. Azt hiszem, hogy a 70-es módosítóval kapcsolatban volna egy kis félreértés, ez ugye mi módosítunk. nem további késlekedést szeretnénk ezzel elélni, hanem úgy véljük, hogy mind a 27 tagállamban tesztelni kell lesz, nem csak néhány tagállamban, mielőtt ez valójában hatályba lép, tehát nem a késlekedés a cél, vagy a késleltetés a cél. Sokan így vélték, így értelmezték ezt a dolgot, pedig nem erről van szó. Aztán van egy kompromisszum, amit nem tudunk támogatni, ez a kategóriákra való kiterjesztés. Még akkor is, hogyha megvalósíthatóságú tanulmányt végeznénk például a, a traktorok vagy földmunkagépek esetében, akkor is azt mondom, hogy ez felesleges, a három és négy kerekű gépjárművekről van szó, a két kerekűekre nem. Tehát a három és négy kerőekből van igazán sok a közutakon. A nehéz gépjárművekre való kiterjesztésre semmi gondunk nincs, de lehet, hogy erről külön szavazást kérünk majd, ha ide jut a dolog. Ami a többi kategóriát illeti, azt nem tudjuk támogatni. Natalie Griesbeck módosítását üdvözöljük, ez ugye az adatvédelemről szól, ez a mi gondjunk, gondjainkra is választ ad. Jelenleg ennyit tudok elmondani, köszönöm. Elnök, köszönöm. Tulund Holstein asszony. I'm sorry, I came a little... Elnézést, kicsit késtem. Egy másik ülésről jövök. Szörnyű itt ez a parlamentben, hogy mindig minden egyszerre van. Um, in fact, I would just like... Nos, bátorító jeleket látok az ilyen konkrét dossziékról folytatott munkában, ez pedig az, hogy amikor a frakciókkal együtt dolgozunk, egyet tudunk érteni. Ott van például a biztonsági kérdés, természetesen az ipar érdekeit mindig figyelembe vesszük, és azt hiszem, hogy egyfajta egyensúly alakult ki. Kokur Szechnyalova asszony is részesei voltak természetesen ennek, tehát nem az első alkalom, hogy, hogy a frakciók meg tudnak egyezni, de pártokon átívelő kompromisszum alakult ki, Szerintem sikerült azt hangsúlyozni, amit leginkább kellett hangsúlyozni, tehát a biztonságot. Azt hiszem, hogy racionális megoldások születtek, és azt hiszem elmondhatjuk, hogy az, itten, az itt látott javaslatok mindenkinek elfogadhatóak. Vannak még kis különbségek, de úgy vélem, hogy ezek nem szabad, hogy elmélyítsék a vitát. Ha jövőben ha a bizottság egy jogalkotási javaslattal áll elő, azok alapján, azon eszközök alapján, amit kidolgoztunk ebben a, ebben a dokumentumban, az előrelépés, hiszen több éves elvesztegetett munka áll mögöttünk, úgyhogy ez nagyon pozitív változás, köszönöm, és gratulálok Koch és Szehnalova asszonynak. Köszönöm Taylor képviselő zöldek nevében. And, um... Köszönöm, elnök úr! Köszönet a jelentéstevőknek, jó munkát végeztek! Nos, az én hátteremmel az a legfontosabb, hogy a, hogy a veszélyes, hogy a veszélyek ö, csök, veszélyek kialakulását csökkentsük úgy, hogy megfelelőek legyenek a sürgősségi szolgáltatások. Kofur példájában órákról beszélt. Nos, mindent meg kell tennünk, hogy a segélyhívó rendszere lehető legnagyobb lefedettséget érje el. Ez nem csak az gépjárművek és utasaik segíti, hanem mindenkit, aki a közutakat használják, és akiket baleset ér. És akiket azért sikerül megmenteni, mert létezik az elsegélyhívás. Hálás vagyok a nagyobb mértékű adatvédelemért, vagy magasabb szintű adatvédelemért. Az 58-as és 67-es módosításaim arról szólnak, hogy a bizottság hogyan értékeli a hiába való segélyhívásokat, a hamis segélyhívásokat, tehát hogyan teszteli ezt. Nagyon fontos, hogy a nem megfelelő hívások ne kerülnek a rendszerbe. Azt hiszem, hogy van még egy kis zavar azzal kapcsolatban, hogy ezt az infrastruktúrát hogyan finanszírozzuk. Ezt meg kéne oldani mielőtt megkérjük a tagállamokat arra, hogy ezt a rendszert vezessék be. Tehát ki kell, ki kell az dolgozni, hogy ki fogja állni a cekket. Egyébként pedig a végső szavazáson a legtöbb dolgot módosított szavazni tudjuk. Köszönöm. Poster Thank you, uh, Chairman, and obviously we welcome... Köszönöm uh, szépen, elnök úr. Tényleg a jelentéstevő kemény munkát végzett. Mindenki uh, azt kérdezi magától, hogy hogyan lehet biztosítani, hogy Európában a legbiztonságosabb utak legyenek. Nincsen félreértés ezzel kapcsolatban, hogy sokkal jobb le, hogyha jobb lehet a szolgáltatás, akkor legyen is jobb. mindegy, milyen szervezetről beszélünk, legyen az mentő vagy más, kerülhessen kapcsolatba azonnal az érintettekkel. Azt hiszem, Taylor úr kérdése teljesen világos, ez a kulcskérdés. Arról beszélünk, hogy kötelező legyen egy csíp 2015-re egy autóban. A kérdésem a bizottsághoz az, hogy az infrastruktúra megvan-e Európában arra, hogy a csíp megfelelően működjék és mekkora ennek az éves működtetési költsége, amelyet a tagállamok kell viseljenek, azért az infrastruktúra működjék. Ez az egyik kérdés. Még valami. Úgy gondolom, hogy ez önkéntes rendszer kell legyen. Az új műszerek felszerelése az autókra az adatvédelem kérdését is érinteni kell. Ez komoly kérdés, komoly aggály. Ennek ellenére végig kell gondolni, hogy hogyan jó az egyes tagállamoknak, hogy csatlakozzanak-e vagy sem. A gyártókról se feledkezünk meg, csak az Egyesült Királyságban, ahol évi két millió autót gyártanak, körülbelül 300 millió euróba kerülne ez. Anélkül, hogy az infrastruktúrát és a működtetési költséget hozzászámolnánk. Tehát nincsen egyelőre erre válaszunk. Érdeke bennünket, hogy a bizottság erre mit tud mondani. Két kérdés van. Igen, támogatjuk ezt, a tervet, de az is érdekel bennünket, hogy különböző szolgálatok, szolgáltatások vannak a tagállamokban. Vannak magánvállalatok, amelyek a sürgőségi ellátást biztosítják egyes tagállamokban. Ők is csatlakoznak ehhez. Nos, ez mind a levegőben lóg, elnök úr. Nagyon kíváncsi hogy a bizottság erre mit tud mondani, és köszönöm szépen a jelentéstevők munkáját. Next, uh, Mr. Elnök Harbour úr, Malcolm, üdvözöllek. Thank you very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy dolgozhatok egyen, ezen, és hogy animálod, vezeted ezt a vitát. Nagyon tiszteletreméltó erőfeszítésekről van szó. Szeretném megközelíteni a kérdést az én szakbizottságom oldaláról, hogyan közelítjük ezt mi meg együtt a ti érdeklődésetekkel, szakterületetekkel? Az alapkérdés az, hogy egy segélyhívó szolgálat rendelkezésre álljon, és ez egységes legyen, egy pán-európai számhoz kapcsolódik ez, de attól lehet 999 is egy helyi szám, mint ahogy az nálunk, de legyen egy közös rendszer Európában, amelyet lehet használni. Szeretnék emlékeztetni még arra, hogy a hogy 2001 óta több mint tíz éve az egyetemes szolgáltatások irányelvében szerepel egy olyan követelmény, hogy a tagállamok fokozatosan a mobiltelefonos szolgáltatásra álljanak át. 2008-9-ben ezt a javaslatot update és azóta él az a követelmény, hogy a tagállamok biztosítsák, hogy a segélyhívó szolgálatok a különböző tagországokban tudják venni a hívást és tudják kezelni. Nos, a költségekről beszéltek egyes ö, kollégák. A tervezetem felül, már ami tíz éve létezik, úgy gondolom, hogy szegély, hogy szerény költségek vannak. Úgy gondolom, hogy a mi hozzáállások az, hogy nem a nulláról indulunk, ez egy plusz közúti biztonsági intézkedés, amelyel életeket lehet megmenteni. Dieter Koch erre rámutatott. Ez az egyik mondani valom. A másik pedig most következik van tapasztalatunk az együttműködésben a Transzakbizottságban gal a gépjárművek biztonságával kapcsolatban. Ez a megoldás is a biztonságot szolgálna. Úgy gondolom, hogyha a legtöbb tagállam ezt kívánja, akkor meg fogják találni a gépjárműgyártók a megoldást arra, hogy minden járműre felszereljék az illető felszerelést, és ezzel jelentősen a, fog csökkenni a költség. Fontos kérdés merült fel. Számos járművem magán segélyhívó rendszer már működik, külön rendszer. Ez egy korábbi stádium. E, ez a gépjármű belső rendszere támogatja, hogyha egy baleset van, és eszméletét veszti minden utas és a vezető, akkor egy automata hívás megy ki. Sok információt sikerül begyűjteni arról, hogy milyen jellegű volt az ütközés, a baleset, mennyire súlyos. Ezt az információt egyre könnyebb lesz elérni az összes gépjárművön, mert elektronikus rendszer terjed el. Lesznek költségek a tagállamokban, hogy a plusz információt begyűjtsék, ez tagadhatatlan. Én is kíváncsi a bizottság véleményére ezzel kapcsolatban. Azt hiszem, jó munkát sikerült végezni ezzel a javaslattal kapcsolatban. Hadd mondjam el, hogy nagyjából egyetértek eh, Benjen úrral, eh, és, és gondolom, hogy Jack is, eh, hogy ezt a rendszert ki lehet terjeszteni ipari területre, az ipari járművekre. Úgy tűnik, hogy ez jelentős kiterjesztés lesz, de szeretnénk, hogy extraként kínálják ezt a gépjárműgyártók a vevők számára, mi pedig a lehető leggyorsabban. Azt hiszem, hogy nem sokára már arra koncentrálhatunk, ami a lényeg, azaz ö, a ö, nem haszon ö, járművekre, a személy autókra. Az adatvédelem világosan szerepel az egyetemes szolgáltatások irányelvében a segélyhívással kapcsolatban. Tehát megvan a tagállamok által elfogadott modell. Azt hiszem, hogy ezt ide át lehet hozni. Ez nem új aspektus. Azt hiszem, hogy összességében fontos jelentésről van szó, amely a bizottságot arra indítja, hogy a ö, norma csomagot, a szabályi csomagot fejlesz-e. Ez újra fog ö, foglalkozni a mi szakbizottságunk nem sokára. Egy 112-es Európa térképet kell előállítani, és előrelépni ezen a területen. A ö, segélyhívás ö, valós időn belül kell megvalósuljon, és azt hiszem, hogy ebben együtt tudunk működni. A telekommunikációs rendszer erre alkalmas. Az első megállapodás 2005-2006-ból származik. Tehát nem új gondolatról van szó. Eljött az idő, hogy jelentősen előrelépjünk. Thank you very much, Malcolm. I've got two from... Köszönöm szépen, bizottság részéről. Anini. És aztán Jean. Urak. Anini úr, igen, köszönöm szépen. Nagy öröm számomra, hogy ismét itt lehetek az ön szakbizottságába, és, lát, és örülök annak is, hogy immáron az IMKót is fölkarolja az ön szakbizottsága egy együttes üléden. Örülünk annak, amit az IMKO és az önök szakbizottsága tett ezzel kapcsolatban. Örülünk mindkét jelentéstevő munkájának. Nagyon intenzív információ csere jött létre, illetve vélemény csere a parlament és a bizottság között ezen fontos témában. Már nagyon-nagyon régóta dolgozunk ezen, és nagyon sok pénz és erőfeszítés rejlik ebben a témában, sok kísérleti projektet is indítottunk, ezért nagyon nagyra értékeljük azt, amit a jelentéstevő nagyon szépen úgy jellemzett, hogy egyértelmű jelzés, sekre van szükség, meg kell nézni bizottság szerte is, hogy mit lehet még tenni, hogyan lehet egy racionális javaslatot tenni ezen fontos témában. Nos, a technológia nem jelent gondot, de nézzük a költségeket. A mi véleményünk szerint, és egyeztettünk, a, egyeztettünk sok bizottsági osztály, Tehát a, a költségek nem elviselhetetlenek a gépjárműipar számára. És azt gondolom, hogy miután az innováció területén, vagy az intelligens tervezésben elő élen jár Európa, és ez verseny képességi előnyt is jelent a költségek rájuk terhelése nem jelenthet igazán nagy gondot, sőt, azt hiszem, hogy nagyon komoly hozzáadott értéket teremtő szolgáltatást is létre tudnak hozni, és ez nagyon, nagyon sok előnye járhatna Európában, és aztán ez később majd külföldre is, illetve harmadik országokban lehet exportálni. A jelenlegi jogszabályokban is vannak már bizonyos kötelezettségek, a technikai a, a, a, a e segélyhívások technikai részeiért én vagyok felelős. A, költség, a költségek azt gondolom nem jelenthetnek gondot. Az igazi gond a szervezés és a különböző rendszerek interoperabilitása. Ezt a problémát kell leginkább megoldani. El kell érni azt, hogy a tagállamok hajlandó legyenek ezt bevezetni, hiszen a közúti biztonságot nagyon nagyban növelni ezt a szolgáltatás, illetve a különböző tematikus alkalmazások, és ezt is föl kell tárni, ezeket a lehetőségeket is köszönöm. Elnök, Finfeszó nevében ki fog hozzászólni? Davira úr? Köszönöm, elnök úr! Szeretnék gratulálni mindkét jelentéstevőnek és a két szakbizottság tagjainak nagyon jól dolgoztak. The I think, uh, the... Nagyon jók a módosítók, a kompromisszumok. Szerintem nagyon racionálisak ezek a módosítók, a kompromisszumok is. És azt hiszem az igazi üzenet a bizottság felé, hogy az eddigi komoly munkát folytatni kell. Nos, említettük többször is a költségek kérdését, teljesen egyetértek azzal, amit a kollégám mondott el erről. Nézzük meg a költségeket, de természetesen az előnyöket is. Azt hiszem, hogy a költségek elviselhetőek. Miután gazdaságról van szó, szerintem ez megoldható. Nem csak az hívás, hanem a gépjármű ipar oldalról, illetve az infrastruktúra oldalról is új alkalmazások jöhetnek még létre. Ez, tehát el, elviselhető ezek a költségek. Azt hiszem, hogy ez kiváló lehetőség arra, hogy az ECOL szolgáltatást sikerül úgy megvalósítani, hogy a költségek csak minimálisan növekednek. Említettük az önkéntesség elvét, sokat dolgoztuk már ezen, de még sok munka van hátra. Eddig nem, volt, nem jutottunk igazi eredményre, tehát az egyéb lehetőségeket is feltárjuk. Szeretnénk párhuzamos dolgozni annak érdekében, hogy az összes érintett vél ugyanakkor tudja a szolgáltatást eh, elindítani. Aztán az adatvédelmi munkát is folytatjuk, természetesen a különböző európai adatvédelmi szervekkel és az európai adatvédelemmel is együttműködünk majd. Nos, le kell vizsgálni az utasszállító gépjárművek, illetve a nehéz gépjárművek közötti különbségtételt, mi a helyzet a kétkerekű, illetve a gép, kétkerekű gépjárművekkel, illetve a nehéz gépjárművekkel, mennyire automatikus az, ő, az, hogy őket is bevegyük a rendszerbe, talán még korai erről beszélni, egyéb gépjármű kategóriákat nem ellenőriztük, de elképzelhető, hogy ők is érdeklődnének. Köszönöm még egyszer a munkát. Köszönöm szépen. Nagyon rövid kérdés, Foster asszony. Köszönöm szépen. Az Európában gyártott autókról bár gyár, beszélünk, és 2015 a határidő. Mi vonatkozik a harmadik országokra? nekik is be kell szerelni az Európában kötelező alkatrészt, ha az így gyártott autóknál kötelező. Köszönöm. Anybody Elnök. Válasz. Malcolm. E, igen, akkor te. mint a uh, típus jóváhagyási jelentésnek a jelentésre hadd mondjam, hogy igen, ez a válasz, igen. Csak olyan gépjárműket fognak akkor jóváhagyni, amelyek megfelelnek ennek az előírásnak. Természetesen lesz átmeneti időszak. Elnök látom, hogy a bizottság bólogat, háború, tehát tudja, miről beszél. Meg kell különböztetni a jelenleg futó és az új járművüket. Teljesen más a jelenlegi járművek átalakítása. Elnök, köszönöm szépen. Holnap lesz a szavazás, és a plenáris a júliusba kerül. Köszönöm szépen az imkot, főleg az elnökének, hogy átjöttek, és holnap lesz a szavazás erről. Következő pont a napi renden a 2014-2020-as közötti időszakra vonatkozó többes pénzügyi kereszt az én vélemény tervezetem. If I can start and ask those... Tom szabad el kezdenem, kérem azokat, akik elmennek, hogy ezt csendben tegyék. Ez a jelentés foglalkozik a, az át az időközi jelentéssel, több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban, az MFF-fel a szabályok értelmében a vélemény tervezett egy oldal lehet, nem lehetett figyelembe venni az összes kérdést, ezért nyilvánvalóan plusz módosítókat fognak benyújtani az én jelentésemhez, amely tehát amely jelentés nem lehetett több egy oldalnál, például az integrált tengeri politikával kapcsolatban. Tehát jó, mivel csak egy oldalt írhattam, nyilván módosítani kell nekem, módosított kell nekem is benyújtom. Nem az volt a célom a jelentéssel, hogy hosszú véleményt írjak, megpróbáltam tömör lenni, és a fő üzenetekre koncentrálni. Szeretném, hogyha a Trans szakbizottság átadna ezt a költségvetési bizottsági jelentéstevőinek, Bárnés Kolfi kollégáknak és a tanácsal tárgyaló delegációnak hosszú határidő lett a módosítókhoz, július 10-e a javaslat, azért, hogy a legutóbbi fejlemények is szerepelhessenek benne, amiket Dán elnökség alatt várunk. Az IMKO szakbizottság szeptember 18-án fog szavazni. Lesz idő a kompromisszumok megfogalmazására a nyári vakáció után. Tudatosan hosszú határidőt próbáltunk megállapítani azért, hogy megnézzük, hogy mi történik körülöttünk a többi szakbizottságban, főleg a tanácsban, és hogy koherens véleményt tudjunk mondani. Vannak olyan plegykök, amelyek aggodalomra adnak okot a tanács részéről több tagállamra tudom, nem kell megnevezni a tagállamokat, de hát Németországról van szó leginkább, amelyek több mint 15%-kal szeretnék csökkenteni a költségvetést. Az egyik célja a jelentésnek, hogy a közlekedési infrastruktúrába és kutatásba való beruházást 2020-ig mindenképp meg kell valósítani, hogy nagyobb legyen a foglalkoztatás és a növekedés. Ez, ennek a csökkentése ellent mondana a 2020-as stratégiának a parlamenten belül még munka vár ránk, hogy világosá tegyük, hogy a közlekedésben való beruházás stratégiai fontosságú, a jelenlegi gazdasági válság leküzdése érdekében. Szeretném a két előadót felhívni, akik az MFF-fel foglalkoznak, hogy a következő IMCO taggyűlésre menjenek el, hogy az ő tudatosságukat is növeljük. 31 százalékos nekedés szükséges a TEN-T ügynökség számára. A bizottság a 8 milliárdhoz képes jelentős növekedést javasolt a 2013-ig terjedő szakhoz képest. Az intelligens zöld integrált közlekedésre is jelentős növekedés szükséges. 6,5 milliárd fordítható erre. Ebben menne vannak a hidrogén alapú üzemanyagok is fejlesztés szükséges ahhoz, hogy, a, hogy Európa maradjon a technológiai fejlesztés élén ezen a területen. A kohéziós alapok 34 milliárdot kell fordítsanak a közlekedésre, ezen belül 10 milliárdot a CEF-re. Ez jelentős forrása az európai közlekedés finanszírozásának. Jelentésemben a bizottság MFF megközelítését támogatom alapvetően. Úgy gondolom, hogy reális számok szerepelnek benne támogatom a plusz 10 milliárdot a kohéziós alapokból, amit a CEF kapna. Ezen túl szeretném aláhúzni, hogy kapcsolat van az azonosított projektek között, amik a mellékletben szerepelnek, és a CEF következő MFF belli megítélt összegei között. Ez megegyezik a TREN tagjai többségének véleményével. Egy nemzeti kívánságlistát össze lehet állítani, csak nincsen értelme, hogyha a tanács a CEF költségvetését csökkenteni kívánja, akkor meg kell mondja, hogy mely projekteket töröljünk a mellékletből. Azt is ö, megértem, hogy a Marco Polo programot folytatni kell, mert az nem soha le fog járni. A bizottság nem szeretné a programot folytatni, ö, hanem inkább a tenti ö, iránymutatásba tenné át ezt a tevékenységet. Ez 14 milliárdot jelenten a következő költségvetési időszakban nem valószínű, hogy a Marco Polónak ez rendelkezésre állna az új CEF-ben. Ezért támogatom a Marco Polo változatlanul tartását. Nos, ez az általános áttekintése a véleményemnek. Mint ahogy mondtam, készen állok a módosítók fogadására és szeptemberi megszavaztatására a bizottságban, illetve összeülni az árnyék jelentéstevőkkel, hogy világosan elmondjuk, hogy a trannak mi a szándéka, hogy aztán ezt a Költségvetési Szakbizottság elé tudjuk terjeszteni, és ez bekerüljön a parlament határozott ö, álláspontjába. Az MFF előadók ülésén az ala, nézet alakult ki, hogyha a tanács valamit csökkenteni, akar, mármint a költségvetés, meg kell mondja, hogy hol csökkentsük. Rassur. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir haben, werden Sie schon Nagyon szépen köszönöm, tisztelt elnök úr. Azt hiszem, hogy nyilvánvaló az, hogy miért foglalkoztunk ezzel a témával, már többször is több munkaülésen. A pénzügyi tervezés amely a CEFRE vonatkozik Európában, az egyik leglényegesebb kérdéskör, amelyel a szakbizottságunk, a közlekedési szakbizottság foglalkozhat. Ezt már jeleztük, és remélem erőteljesen, hogy egy szép napon már sikerül meggyőznünk a tanácsot. A beruházások ugyanis a közlekedés területén többszörös haszonnal kecsegtetnek, háromszorossal, nevezetesen ott van a beruházás, mint gazdasági tevékenység, továbbá ott van az, hogy hozzáadott értéket teremt az adott régióban, ahol a beruházás megvalósult, és végezetül azok a beruházások, amelyekkel itt foglalkozunk, hosszabb távon pozitív hatást generálnak általános értelemben is. Egészében üdvözöljük a javaslatot. Az Európai Bizottság javaslatát a pénzügyi tevékenység tekintetében úgy gondoljuk, hogy valóban arra van most már szükség, hogy hálózatban gondolkodjunk, és ne csak mozaik szerűen fejlesszük a különböző területeket. A tagállamok pedig a maguk részéről, amennyiben valóban elszántak, mint ahogy ezt jelezték már több ízben is, és arra törekednek, hogy a saját részfinanszerűseket csökkentsék, akkor jelezzék ezt határozzák pontosan meg, hogy mely tervezek, tervezetekre, mely beruházásokra gondolnak e tekintetben. Tovább lépek. Kitérnék arra, hogy egyfajta pingpong játék alakult ki a kohéziós országok között a tanácsban. És azt mondanám, hogy jelzést kell adnunk már most e témában. Ugyanis a közlekedés és a regionális fejlesztési szempontok között egy olyan harmonizációra van szükség, amely lehetővé teszi a égető kérdések megválaszolását a kohéziós országok javára. Vannak olyan országok, amelyek jelentős összegekkel rendelkeznek, és ezekhez gyorsan hozzáférnek. Nos, ezzel foglalkoznunk kell a költségvetési vita keretében, mert hogy itt a dolgok összefüggenek egymással. Meg kell, hogy keresük eh, a válaszokat a kohéziós országok eh, kérdéskörében. Miről is van szó? Arról, hogy gyakran a 2,5 százalékban beletartoznak-e összegek, vagy nem, ez a kérdés merül fel, és e tekintetben bizonytalanságok alakulnak ki, amelyek oda vezetnek, hogy inkább csökkennek a támogatási eszközök, mint hogy növekednének. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy a pénzügyi tervezésben, ugye középszávú tervezésről van szó, tehát a pénzügyi tervezésben figyelemre kell vennünk a következőket rögzítenünk kell, hogy mi az a minimum beruházás, amelyre mindenképpen nélkülözhetetlenül szükségünk van. Hogyha el akarjuk érni a következő 10-15 évre kitűzött bizottsági célkitűzéseket, mely összegökre van szükség. Tehát most nem maximum összegekről kell beszélnünk, hanem minimális szintről, arról a küszöbb szintről, amely lehetővé teheti azt, hogy a különböző szakbizottságokban elhangzott javaslatokat meg tudjuk valósítani. Most gondolok itt a Connecting Europe mechanizmusra. Tehát legyünk következetesek, legyen meg az összhang a különböző tevékenységünkben, a tekintetben is, hogy milyen jelentést készítünk a net tekintet, a TEN tekintetében, és a pénzügyi tervezés tekintetében, a középtávú tervezésre gondolok. A Connecting Europe Facility meghatározó fontosságú a közlekedés tekintetében a középtávon, de vannak más területek, amelyek szintén érintettek, így például a kutatás. A kutatásnak is jobb, pontosabb helyet kell szánnunk a pénzügyi tervezésünkben. Ez különben feltűnik a jelentés tervezetben, örülök, hogy ezzel is foglalkozik. Persze arra lenne szükség, hogy még több időnk legyen arra, hogy még részletesebben megvizsgáljuk a tervezetet, és végezetül eljussunk egy olyan jelentéshez, amely egy széles többségi támogatást tudhat maga mögött a szakbizottságunkban. Még egy dolgot szeretnék jelezni. Nem arról van szó, hogy egyik vagy másik szereplőnek a zsebéből kihúzunk pénzeket, és például a regionális szakbizottságnak a hatáskörébe bele nyomuljunk. Nem. Azt mondanám, hogy támogatnunk kell azokat a projekteket, amelyek hozzáadott európai értéket teremtenek a jövő javára, és amelyek hasznosak lesznek mind a regionális politika területén, mind pedig az összeurópai politika vonatkozásában. Én azt hiszem, hogy batalság lenne az, hogy azt mondjuk, hogy az egyik csoport vagy csoportosás lebéből kiveszünk pénzt, nem, azt hiszem, hogy az általános hasznosítást kell néznünk. President. Meissner azt. Äh, Köszönöm szépen, elnök úr. jelentéstevünk nagyon világosan fogalmazott, Gros úr is, úgyhogy tulajdonképpen sok mindent már nem is tudok hozzáfűzni, azt hiszem, hogy egy eléggé széles egyetértés alakult ki, ismerjük már a jövő évi költségvetésnek a pozícióit, ismerjük a pénzügyi középtávú keretet is, és azt is ismerjük, hogy a bizottság arra észszerű javaslatokat tett többek között a CEF tekintetében. Az európai interkonnekt összekapcsolás, összekapcsolódás nagyon nagy fontosságú Európában, és azt is tudom, hogy vannak olyan tagállamok, így az enyém is, amely már arra tökélet, hogy csökkentse az összegeket. Na, akkor, amikor megnéztem a térképeket, a transeurópai hálózatnak a térképét, a különböző kapcsolódási pontokat, akkor ettől nagyon lelkes lettem. Valóban arra van szükség, arra van szükség, hogy a vízi utokat is biztosítsuk, és láttam, hogy ezek szép helyen vannak, de aztán a későbbiek során kikerültek a vízi utak. Úgyhogy e, igazándiból nem igazán érthetjük meg, hogy miről is van szó, hogyha ez így történik. Ha a belső piacot kívánjuk kiteljesíteni, akkor a közlekedést is támogatni kell a régióknak a javára is. Úgy vélem, hogy összességében ez a jelentés egy támogatható jelenség, jelentés, és tudom, hogy nehéz, hát megvan, nehezen megvalósítható dolgokról van szó, de mégis nagyon fontosak ezek a fejlesztések, nem csak a közlekedés szempontjából, hanem a telső, teljes belső piac szempontjából mindenki a haszon élvezője lesz egy ilyenfajta fellépésnek aláhúznám a pilot projekteket, a kísérleti projekteket is, ezek is szerepelnek a jelentéstervezetben. ezeknek lesz hatása három után. Ez is mutatja, hogy milyen multiplikátor hatást tudnak kifejteni az alapok e tekintetben magam is majd megfogalmazok valamilyen szövegjelvaslatot. Úgy gondolom, hogy lényeges az, hogy a tagállamok támogassák az Európai Bizottságnak a javaslatát ilyen értelemben, mert hogy a támogatások multiplikátor hatással kecsegtethetnek. Ami a kohéziót illeti, Mátyővel egyet tudok érteni, valóban a 10 milliárd eurós összeg is eléggé foglalkoztatja az országokat. Vannak olyan országok, amelyek úgy vélik, hogy ezek az összegek el fognak tűnni, és nem lesznek eléggé jól hasznosuló összegek. Aztán összességében 34 milliárdról van szó, 10 milliárd ebből az Interconnection Facility-re vonatkozik, és 24 pedig a 24 milliárd pedig még felosztható a tagállamok még egy tekintetben a döntés előtt állnak elnökük jelezte, hogy az egy oldal a vélemény tervezet elkészítéséhez egy nagyon szűk keret, ez nem elegendő önmagában, és hát ott van egy sor egyéb kérdéskör, mint a mediterrán övezet, az egységes égboltnak a témaköre, ezek is mind lényeges elemei a belső piacnak. Úgy gondolom, hogy ez a vélemény ezzel együtt nem fog különböző, különösebb polémiát indukálni a szakbizottságunkban, azt hiszem, hogy meg fogunk tudni állapodni. Köszönöm Krámer úr a zöldek nevében. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek ezért az előadásért, expozért. Néhány dolgot szeretnék megtárgyalni most. Az új lengyel kormány átvette az, az, az előző kormány megközelítését, és azt mondta, hogy a magas sebességű vonat maximum csak 30 év múlva lesz valóság Lengyelországban, tehát megváltoztatta az álláspontot ezzel kapcsolatban. Igazából új szakpolitikára van szükség, hogy a plusz forrásainkat értelmesen fel tudjuk használni. Plusz 10 millió az jó, lehet, hogy egy-egy alagutat hamarabb be tudunk fejezni, de nem tudom, hogy ez egyáltalán a cél talán igazi feltételekre van szükség, hogy pontosan mit kéne preferálni. Lehet, hogy határon átnyúló részeket kéne fejleszteni, amelyek európai érdeket jelentenek, ilyesmire lenne szükség. Tehát egyfajta hatékonysági kritériumok kellenek. Aztán, ami a zajt illeti, erről már sokat beszéltünk, a német parlamentben, a Bundestagban is volt erről egy nagyon komoly vita, és a Berlini Műszaki Egyetem professzora elmondta, hogy az EITMS-sel akár 20-30%-nyi energia megtakarítást is ki lehetne eszközölni, hiszen a ö, tárolás ö, megfelelő szinten történik. Nagyon sok gyártó azonban úgy véli, hogy ennek káros hatása lenne a gumiabroncsra. Tehát azt hallottuk, hogy 20-30% energiát, energiát lehetne erre megtakarítani, és ezzel a zajszint is csökkenne 10 decibelre. Tehát egy ilyen fajta befektetés, beruházás értelmes lenne, és az Európai Unió érdekeit növelni. Brian, utaltál a Marco Polo-ra. Nos, tudjuk, hogy vannak ennek ellenzői, szerintem viszont ezt támogatni kéne. Köszönöm szépen. Robert, köszönöm. Abban egyeztünk meg, hogy Van Dalen úr szól hozzá, de az előzetes bemutatója nagyon érdekes volt, nagyon tetszett, amit mondott, például a Connecting Europe Facility-ről, az 5-ös, 6-os, 7-es pontról. Egy érvnek szeretnék hangot adni, vannak olyanok, akik úgy vélik, hogy a költségvetést is csökkenteni kell. Nos, ne felejtsük el, hogy itt politikai unióról is szó van az Európai Unión belül. Ilyen politikai unió belül mindenkinek mások az érdekei, tehát meg kell tudni, meg kell tudni valahogyan osztani a költségvetést, és ne felejtsük el a szomszédos országokat sem. Tehát ezt a nem értem azt az érvet, hogy a következő pénzügyi keret idejére le kéne csökkenteni a Connecting Europe feszélést. Nem, hát pont az ellenkezőre van szükség. Az a kérdés, hogy 2020-ra milyen jövőt szeretnénk. Egy olyan uniót, ahol a periférikus területek nincsenek összenkötve Európa közepével és nyugati részével. Ennek ez lenne az eredmény a költség, ha csökkentenénk a költségeket. Köszönöm, Van Dalen úr. Eh, eh. Köszönöm szépen. Nagyon fontos az, hogy egy nagyon világos üzenetet küldjünk, hála a vélem, véleménytervezetnek. Én a magam részéről három dologra szeretnék most kitérni. Először is a Marco Polo programra. A Marco Polo program már bizonyított, és úgy gondolom, hogy hasznos lehet ezt a programot folytatni, remélem is, hogy ez megtörténik. Ami pedig a négyes bekezdést illeti a TEN tével kapcsolatosan, egy kérdésem lenne a bizottsághoz szó esett arról, hogy esetleg a költségvetési források csorbát szenvednek. Ez nagyon aggasztó lenne, ha így történne. A kérdésem pedig az, hogy a tagállamok szintjén mi fog történni az infrastruktúrás finanszírozása témájában azt hallottam, hogy van olyan beruházás, amely nem fog folytatódni, és ez aggasztónak tűnik a számomra. Esetleg a szakbizottság, mármint az végrehajtó bizottság, tud-e erről, a végrehajtó bizottság, az Európai Bizottság tud -e erről több felvilágosítást adni. Mester asszony pedig a maga részéről a belső vízi utakról beszélt, valóban itt is ö, meg kell találni a több éves pénzügyi forrásokat, ezt is javaslom, hogy gondolja végig az Európai Bizottság, és úgy vélem, hogy e témában magam is majd javaslatokat fogok tenni. Tisztelt elnök úr, ön azt mondotta, hogy csak egy oldal áll rendelkezésre egy véleménytervezet esetében, úgyhogy ha újabb módosítók születnek, akkor nyilvánvalóan gondot fog okozni, hogyha újabb és újabb javaslatok születnek. A kilences bekezdés viszont eltűnhetett. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! hát mint költségvetési szakember, legalábbis egy korábbi életemben az voltam, tehát ilyen minőségben szeretnék néhány észrevételt tenni. Először is úgy vélem, hogy nagyon fontos lenne, hogy ez a javaslat, ez változatlan maradjon, nem akarok itt szembe menni a többi kollégával, de mégis úgy vélem, hogy ez a jelentés tervezet, pontosabban a tervezet rendkívül világos és nagyon tömény, nagyon tömör, nagyon tartalmas, úgyhogy ha most kiegészítenénk ezt még így, meg úgy, meg amúgy, akkor ez olyan lenne, mint egy karácsonyra beadott kérvénylista, kérislista egy gyermek részéről. Na most vigyázzat, miről is van szó? Egy költségvetési véleményről, a költségvetésre vonatkozik ez a javaslata a szakbizottságunknak. És a költségvetések esetében mindenek előtt arra van szükség, hogy jelezzük, hogy a közlekedést, mint olyat, költségvetésileg is messze menően figyelembe kell venni az összköltségvetés keretében. Úgyhogy úgy gondolom, hogy elnök úr nagyon jól tette akkor, amikor visszatért a CEF-re, kitért a CEF-re. Azt hiszem, hogy a tagállamoknak az álláspontja, a kohéziós tagállamoknak a tagállamja, amelyek a 10 milliárdokra kívánnak szert tenni, nem szeretnék azt, hogy a költségvetést központilag kezelnék. Tehát a szabadságot ilyen módon kell, hogy átlássuk. És nem igazán értem azt, hogy egyes országok, többek között kohéziós országok miért is mentesülnének azon erőfel, erőfeszítés alól, amelyek az európai erőfeszítésben testesülnek meg. És hát ez vonatkozhat különböző témákra, így például a versenyképességre is. Azaz figyelembe kell vennünk hogy nem lehet, hogy visszavonulót fújjunk, és az ember csak fogja, és magához ragadja a 10 milliárdját, és aztán utána hát hátat fordít a többieknek, és nem érdekli azok sorsa. Azaz, a szolidaritásnak a kérdése merül fel. Az európai szolidaritásnak a kérdése, a kohézió nem más, mint a költségvetési szolidaritás, és a 10 milliárd tekintetében a, a központosított irányítást biztosítani, az nem más, mint az irányításnak a szolidaritás terén való megnyilvánulása. Tehát a szolidaritásnak a megnyilvánulása, úgyhogy a MFF-nek a keretében nyilvánvalóan még több harcra kerül ma sor, lesznek azok az országok, amelyek hajlandóak fizetni, mások, amelyek nem hajlandóak fizetni, és így tovább. Úgyhogy most egy kulcs fázist élünk meg. Korábbiakban ugye a nadrágszint politikák keretében folytak a tárgyalások a tanácsal, most egy picit, picit mozgás térre tettünk szel, de azért a mozgásért nem lesz végtelenül széles. Az összes kollégámnak a figyelmét felhívnám arra, hogy vigyázat, ne törekedjenek arra, hogy kiki ezt meg azt próbálja beékelni a javaslatba, ilyen vagy olyan programot, mert ha ezt tennék, akkor érthetetlené válna az üzenetünk. Aztán van egy dolog, amely aggaszt a Connecting Europe Facility, a CEF most az AA-ba került, míg pedig az 1B-ben, tehát a versenyképességbe került be. Ez önmagában szimpatikus, vagy rokonszembesnek tűnik, és valóban ez összhangban van azzal, ami minket foglalkoztat, de, de mégis összességében a költségvetési források szűkülnek, és a likviditási kérdéseken túl az Európai Parlament igényelte és elérte az, hogy egy sor téma bekerüljön a költségvetésben, gondolok itt a GMS-re, az ITER-re. A tanács ezzel egyet tudott érteni, de ugyanakkor azt mondta, hogy egy olyan költségvetési keretbe kerüljön ez be, amely egy globalizált összeg. Tehát ez azért problémákat vet fel. Elnök úr, én így, ahogy van ezt a jelentését, ezt a javaslatát el tudom fogadni. Thank you very much, Mrs. Ayala Sender. Ayala Sender asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Kapcsolódnék ahhoz, amit Réka úr az imént mondott. Szeretnék gratulálni ahhoz, hogy hát a megadott korlátokon belül sikerült elérni azt, amit elért, sőt, még azon is tovább ment, mint amit képzeltünk, egyfajta egyfajta feszültséget láthatunk a, a parlament és a, a tanács között, hogyha nem adja meg egy minimum szintjét a támogatásnak az európai ö, hálózatok támogatás, támogat, hálózatok felé, akkor tényleg nincs értelme az egésznek. Nos, hallottunk mindenféle mendemondát arról, hogy a költségvetést megnyírbálják. Kérdés csak az, hogy pontosan hol fogják az ollót alkalmazni. Hát ezen gondolkodnak a polgárok is, mikor mit fognak levágni, már eléggé hozzászoktak ehhez az európai polgárok. Nos, az Európai Parlament is ilyen irányba lépett fel. Múlt héten Strasbourgban elfogadtunk egy állásfoglalást, és ez is egyértelműen kimondja azt, hogy egy bizonyos szint alá megy a tanács, akkor a parlament ezt a javaslatot örökre elveti, ez pedig nevetséges lenne, és ez egy nagyon veszélyes játék kezdetét jelenti, és azt hiszem, hogy ezzel a hírnemünket sem öregbítenénk. Örülök, hogy itt a bizottság, meg tudjuk kérdezni ugyanis tőlük, hogy hogyan értelmezik azt, hogy az egy a fejezetből kikerülünk, ott hasonló projektek vannak, az ITER vagy a Galileo, de ennek a cserének egyfajta kockázata is van, nem pusztán az, hogy csökken a büdzsé mértéke, egyáltalán kiáll ki amellett, hogy megmaradjon ez a szintű költségvetés. Nos, nyilván akik ezt a költségvetési sort védik, azoknak megvan erre az okuk. Nos, ugye a kohéziós kérdésekre félretett összeg lehet, hogy szét kell szabdalni, nem tudjuk pontosan hogyan, miért. Mit, mit gondol erről az Európai Bizottság, hogyan értelmezik ezt a problémát? Még egy dolog, Azt hiszem, hogy módosításokra is szükség lenne, például közlekedési kérdésekben is alkalmazható a vidékfejlesztés, vidékfejlesztési alap, aztán európai hozzáadott értéket kell teremteni közlekedésben is, és hát azt hiszem, hogy ez a kérdés át kell, hogy itassa az egész kohéziós alapot, tehát európai hozzáadott értéket kell teremteni, és aztán idegenforgalom végre megvan a jogi alap, nagyon sokáig erre nem volt lehetőségünk, megvan a jogalapunk, tehát aztán végül mit mond a tanács, hogy nincs költségvetés? Kérem szépen, hát itt csatát kell csak el kell folytatni. Mire valók akkor a turisztikai programok, hogyha nincs meg a költségvetés? Azt hiszem, hogy bizonyos tagállamoknak érdeke az, hogy ezt a kérdést kicsit előre mozdít, kicsit előre mozdítsuk, valamit tenni kell az forgalom érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen, Lebron úr. Alessandra, asszonyhoz hasonlóan a, egy kérdést szeretnék feltenni. Meisner asszony és Peter Van Dalen ezt a kérdést. Meisner asszony ezt leverage-nek nevezte ezt a jelenséget. Ez különösen a Connecting Europe eszközeire szeretnék kitérni. Kollégáim a gazdaság és monetáris szakbizottságban azt mondják, hogy a kötvények célja az lenne, hogy 80 százalékot a magánszférától szedjenek, vagy csak 20 százalékot adjon a közféra. Nos, a bizottság ezt hogyan látja? További kérdés, szeretném tudni, mi fog történni abban, amit az elnök úr emlékszik, utalok itt arra, hogy a Ten projektbe szeretük volna bevonni a Galileót. A bizottság azt mondta, hogy a tenőből nem fognak elvenni a Galileo érdekében. Egyre nagyobb arányt akartak utána a Galileóról költeni. Nos, most milyen garanciát tud adni a bizottság arra, hogy a 80 százalék magán szférából származó pénz 80 százalék lehet, és nem csökken. Marinescu úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy ez a vélemény. Az időközi MMF jelentés melléklete lesz. Ezt az Európai Parlament plenárisa fogja megszavazni az, e az okai tanácsülés előtt, ahol is dönteni fogjak, a, fognak a 2013-as, 2020-as költségvetésről dönteni. Itt világos elemek vannak arra, hogy a tárgyaló delegáció mondta, megerősítsük a tanácssal szemben. Amilyen a vélemény, az erre alkalmas is, de még valamit hozzá kellene tenni. Akár egyetértünk vele, akár nem az idegenforgalom és közlekedési akciók most szerepelnek itt a tételek között. A Nincsen azonban erre utalás minden külön jelentésben. Az a véleményünk, hogy a, az együttes döntés körébe tartozó kérdések körében ne vegyük figyelembe az ilyen megjegyzéseket. A közlekedési programok finanszírozása a SRE jelentésből kell kiinduljon, mint alapelvből. Azt hiszem, így lesz teljes a vélemény. Thank you, Mr. El Kadrawi. Köszönöm szépen, El Kadrawi úr. Ja, de kell wel, Mert is ehm, mijn excuses dat begin van a debat... Köszönöm szépen. Elnézést, nem voltam itt a vita elején. Nos, nagyon... sok kolléga már elmondta véleményét erről. Hát, a bajos. Tudni kell, hogy mi itt a kockázat. Mégpedig a 2014-es, 2020-as beruházások áldozatul eshetnek egyfajta kompromisszumnak a kohéziós országok és a nettó befizetők között, a nettó befizetők csökkenteni akarják a közvetés jelentős mértékben. A kohéziós országok pedig szeretnék a kohéziós alapokat fenntartani a lehető legnagyobb mértékben. Ezért fontos, hogy a parlament továbbra is azt a jelzést adja, hogy ez a beruházás nélkülözhetetlen a következő években elvárt növekedés fényében ez a prioritás listán a legelől kell szerepeljen az Európai Parlamentben. Erről kollégáinkkal is megbeszélés kell folytatnunk. Az Európai Bizottság adjon további érveket, lőport nekünk. Jelezze, hogy milyen plusz növekedés érhető el, és ehhez milyen beruházás szükséges az európai hozzáadott értéket be kell bizonyítani, meg kell mutatni, hogy ez milyen növekedéshez vezet. Jelentősebb növekedéshez, mint gondoltunk. Nem tudom, hogy vannak-e számok a most eltelt időszakról, de ezek nagyon hasznos számok lehetnek magas szintű tárgyalásokon. Mr. Köszönöm szépen, Paké úr, bizottságtól. Thank you much, uh, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Nos, a vélemény tervezet magában rejti az összes olyan kihívást, amivel, ami a következő MFF-en belül a közlekedési kérdéshez kapcsolódik. Néhány észrevétel. Az első az lenne, hogy a CEF-fel kapcsolatban a bizottságnak nagyon ambiciózus a javaslata. Ugye ennek az az a feltétele, hogy a jelenlegi projekteket a jelenlegi programokat végre kell, hagyni, végre kell hajtani, és, és teljes mértékben egyetértek azzal, hogy ez itt a minimum követelmény, amit megadunk. Nézzük a kohéziós alap 10 milliárdját, ami a Connecting Europe facility belül kerül felhasználásra. Nos, itt nem a központi igazgatás ról van szó, hanem arról, hogy a lehetőleg hasznosabban szeretnénk felhasználni ezeket az EU-s pénzeket, és a bizottság véleménye szerint ez a Connecting Europe facility belül helyezkedik el, és a kohéziós alapból és az egyéb regionális pénzekből kerül erre sor. Említette a Marco Polo elnök úr, és arra is utalt, hogy ez a bizottsági javaslat a Connecting Europe Facility teherfuvarozási részében van jelenleg. Nos, nagyon fontos a bizottság számára az, hogy egyszerűsítsük a különböző eszközöket, tehát kevesebb eszköz kell, kevesebb program, nagyon fontosnak tartom azt, hogy az infrastruktúrális fejlesztés és az ezen infrastruktúrákhoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése összekapcsolódjon. Tehát megfelelő folyosókra van szükség, aztán a alaphálózatot is fejleszteni kell, tehát az infrastruktúrát és a szolgáltatásokat együttesen, párhuzamosan kell fejleszteni. Ezért mondja azt a bizottság, hogy Marco Polo féle intézkedésekre, vagy a Connecting Euro Facility-re van szükség. Még egy dolog, hát elég nagy lelkű finanszírozásról van szó, mint említettem, ez a minimum szint. Jó lenne, hogyha ez párosulna innovatív finanszírozással, csak ezen két forrás együtt hatásával lehet azt biztosítani, hogy a következő évekre tényleg meglegyen a szükséges költségvetése a tentének. Vandáló feltett egy kérdés egy francia projekttel kapcsolatban a bizottság a kedvezményezettel továbbra is együttműködik, és a minisztériummal is szeretnénk, hogyha haladna ez a, ez a projekt, bár sok negatív sajtót kapunk, de ez végül is nem érdekel minket, stratégiai projekt ez az európai belvízi hajózásban. Indiszajele asszony feltett egy kérdésre az egy, e fejezettel, egy A fejezettel kapcsolatban, egy A vagy egy B fejezet. Nos, a bizottság az egy B-t javasolta, de ugye az a kihívás előttünk, vagy az a feladat, hogy megtartsuk és létrehozzuk a Connecting Europe Facility-t, hát ez független attól, hogy az egy a vagy az egy b fejezetben van ennek a költségvetése. Nos, egyébként pedig más intézmények azt várják, hogy a parlament álljon ki a Connecting Europe Facility mellett, tehát itt igazából taktikáról van szó. Nos, nagyon fontos, hogy a közlekedésbe be, beruházzunk, különös tekintettel a Connecting Europe Facility-re. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Köszönöm szépen, Paké úr. Néhány megjegyzés a magam részéről. Tudom, hogy ez egy egyoldalas vélemény, mert ilyen a korlát. Az árnyék jelentéstevőkkel vitát folytatunk, és lesznek módosítók nyilvánvalóan. Szeretném, hogyha mások véleménye is jegyzőkönyvbe kerülne Rike úré is, mely szerint olyan sok módosító lehet hogy ez elveszi a jelentés lényegi vonását. Kedves kollégák, ne feledjék el, hogy ez része a teljes parlamenti munkának. A két jelentéstevő, a többi bizottság is dolgozik ezen, és van egy stratégia. A stratégia az, hogy amikor csak lehet, akkor a bizottsági javaslathoz közeledjünk, és amikor a tanácsal harcot kell folytatni, akkor ők mondják meg, hogy hol legyen szerintük a csökkentés a költségvetésben. A módosítók bejutásának hát július 10, a Tron ö, szeptember 18-án szavaz, így amikor visszatérünk a vakációról, még megbeszélhetjük, hogy mire jutottunk a Közvetési Szakbizottságban. Ö, október 18-án lesz a szavazás. Ezt tudatosan így választotta ki a Közvetési Szakbizottság, hogy a tanács ülésével legyen összhangba. És utána lesz a plenárisban, novemberben a szavazás. Ott lesz a végső, végső döntés. Köszönöm szépen. A következő az Európai Regionális Fejlesztési Alap három vélemény Michael tiéd a szó. Äh, Mindenek előtt szeretném nagyon melegen üdvözölni az árnyék jelentős tevőket, akikkel egészen kiváló együttműködést sikerült kialakítanunk, és még kompromisszumra is jutottunk több témában. Nos, hát több részből áll a véleményünk, először is van a horizontális rendelet, amelyet megvizsgáltunk, aztán vannak a specifikus rendeletek az Európai Fejlesztési Alapról, illetve a Kohéziós Alapról. A részünkről a három vélemény tekintetében a közlekedési kérdésekre koncentráltunk. Egy sor véleményt kaptunk, ezek általában véve vonatkoznak az általános rendelkezés különböző tételeire, de én magam a közlekedési témára koncentráltam és úgy gondolom, hogy egy sor olyan módosító is született, amely tekintetében a többi bizottság az illetékes. Úgyhogy én a magam részéről csak a 9.1 per 7-essel kapcsolatosan mondanám azt, hogy sikerült kompromisszumra jutnunk, a közös megfogalmazás sikerült kialakítani, a kommunalitás tekintetében és a hasznosság vagy hatékonyság szempontjából sikerült egy konszenzusos megoldást kialakítani akik tudják, hogy mire utalok, mosolyognak, és hát nagyon örülnek, hogy idáig jutottunk. Aztán van egy olyan kérdés, amelyben nem tudtunk előre jutni, a regionális, a helyi és a városi szempontoknak az összehangolásáról van ugyanis szó, sőt a vidék, vidékfejlesztési, vidéki szempont hiányzik ebből a felsorolásból, a háromból hiányzik a negyedik, tehát a regionális és a városi, hogyha együtt veszük, eredményezi a rurálist. De hát majd erről szavazunk, de hát most tulajdonképpen még nincs itt ennek az ideje, nem sikerült a témában kompromisszumra jutnunk, ami a regionális fejlesztés alapot illeti, ott is sikerült közös megoldást megolda, kitalálnunk az új tagállamokkal kapcsolatosan, a nagyon költséges projektek kérdésében is nagyon fontos kérdésekről van szó. Az Európai Bizottság a maga részéről jelezte, hogy vannak itt feltételek, amelyeket még rögzíteni kell, ki kell még alakítani, és a mutatók, amelyek a mellékletekben szerepelnek, valószínűleg a régi szakbizottságban majd kikerülnek a tervezetből, úgyhogy az Európai Bizottságnak végig kell gondolnia a mutatókról szóló javaslatát. A beruházásokról viszont nem sikerült megállapodnunk, azokra a beruházásokra gondolok, amelyek a fejlesztés alatt lévő regionál, régiókat illeti a közlekedés területén, és hát csak beruha- fenntartható beruházásokról ejtettünk szót, míg Rike úr mindenféle beruházást be akart vonni ebbe a körbe, nem sikerült kompromisszumra jutnunk, majd szavazunk mindenről. Kohézus alap illetve akár csak a FEDER esetében, a kózos alap esetében. Azt szeretnék, hogyha megnenne az összhang az általános rendelkezésekkel. E tekintetben hangsúlyoztuk, hogy a tagállamokon múlik a végrehajtás fő része. Szeretnénk, hogyha az Európai Bizottság még a mutatókat tovább fejleszteni. Az új tagállamoknak a bevonása. Ez ugye összhangban kell, hogy legyen a határon átnyúló közlekedési rendszerekkel. 30 éve már szeretnénk elérni a közös vasúti hálózatot. Ezzel szemben még továbbra is túlságosan sokszínű a közlekedési megoldás a vasútok területén. Aztán örülök annak is már előre, hogy milyen vita fog kialakulni e témában. Nyilván erről majd holnap szó esik, amikor szó, amikor szavazunk. Még egyszer köszönet valamennyi árnyék jelentőstevőnek. Mr. Köszönöm szépen, Michael Gross úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak arról a jelentésről fogok szólni, ahol árnyék jelentések, más kollégák, Marinescu úr és mások beszélhetnek majd egyébről. Számomra az a fontos, és ez gondolom, hogy világosan kijött a jelentésről, számára már jó jelentésért. Most megfelelő feltételeket követelt a közlekedés területén. Hogyha meg akarjuk győzni partnereinket, és valamit változtatni akarunk, akkor a közlekedésre kell fókuszálnunk, nem szabad újra feltalálni a regionális politikát. Mi a kollégákkal együtt a regiben megoldhatunk dolgokat azt hiszem fontos, hogy újra a közlekedési politikán legyen a hangsúly. Amikor Kramer kolléga szólt, világosá vált, hogy ő zöldebb, mint mi, ezért megpróbáltunk kompromisszumot találni. A viták során azt tűnt nekem fontosnak, hogy sikerült megállapítani a ö, ö, fő irányvonalakat, és ahogy a biztosnak is elmondtuk, koherensnek kell lenni a feltételrendszer meghatározásában. A fenntartható közlekedés a politika pillére kell legyen. Nyilvánvalóan a közlekedés elemeit kell itt megvizsgálni. Hogyha túl sok specifikusan környezeti aspektust említünk, ez kárára lehet egy projektnek. Megfelelően árnyaltan kell fogalmazni, ne legyen az, hogy a Natura 2000-nek nem felelül meg, és ezért nem lesz meg az illetős szakasz. Más módosítók is vannak, amelyekre nem fogok kitérni. Csak a 91-esre. Ennek a lényegével egyetértek, de nem tudom, hogy az itt szerepeltetett specifikus aspektusok tényleg ide illenek ebbe a cikkbe. Hogyha minden cikket ilyen részletesen ö, egészítünk ki, akkor óriási lesz ez a fejezet. Nem sok ilyen példa van, de gondoltam, hogy ezt elmondom. Itt az LPP e talán nemet fog mondani, nem a lényeggel kapcsolatban, ö, hanem ilyen részletekkel kapcsolatban. Ö, belső vitát folytattunk, és ennek folyamányaként a 46-os és 132-es módosítót nem fogjuk támogatni. A CEFEL kapcsolatban nem szabad túl gyorsan dönteni az európai összekétetési mechanizmussal kapcsolatban. Először a finanszírozást kell módosítani. Ehhez megfelelő idő szükséges, hogy a regivel és a közvetési szakbizottsággal megfelelő megbeszéléseket folytassuk. Hogyha a 46-os és a 132-es ellen szavazunk, ez nem azt jelenti, hogy nem szeretnénk a kohéziós országok számára világos helyzetet, ellenkezőleg azt szeretnénk, hogy a jogos kérdéseket válaszoljuk meg. Elnök, köszönöm szépen. Hihetetlen, hogy Kramer úr egy kicsit zöld jelentés, zöld színezetű jelentést készít. Hihetetlen. Szenyalov asszony, szocialisták. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A három jelentésnek én voltam az árnyék jelentéstevő, ha megengedik, akkor egyben tárgyalnám a hármat. Köszönet Kramer úrnak, nagyon aktív volt a kompromisszumok kidolgozásában, nagyon jó volt, jók voltak a tárgyalások, azt hiszem, hogy sikeresek voltunk a kompromisszumok kidolgozásában. Nos, az a végső regi kompromisszumnál elmondható az, hogy világosan látszik, hogy számunkra mi a kulcskérdés a strukturális, a vidékfejlesztés és a kohéziós alapok kérdésében. Az egyes számú beruházási prioritás a környezetbarát infrastruktúra támogatása, amely a határon átnyúló részekre koncentrálódik, illetve a szűk keresztmetszetek megszüntetésére, és ez a közútra, a vasúti hálózatra, illetve a hajózásra is érvényes. Nagyon fontos, hogy multimodális megközelítés ez a közlekedés olvasható, illetve a transeurópai hálózatok előkészítésében is ez olvasható. Aztán a regionális kohézió kérdése is nagyon fontos, ez a 2020-as stratégia része, tehát ez egy olyan elv, mely szerint a szennyező fizet. Kihangsúlyozzuk a környezetbarát és tiszta tömegközlekedést városi és vidéki területeken is. Úgy véljük, hogy a kedvezményezettek általában a kevésbé fejlett tagországokban találhatók, és az infrastruktúra ezekben az országokban nem elég fejlett. Pontosan ezért fontos az, hogy ezen régiókról van szó, és alapvető közlekedési opciókat kell kialakítani ezen, ezekben, a, ezekben a régiókban, tehát alapvetően közlekedési biztonságra van szükség. Egy szóbeli módosításhoz kérem a, mod- a támogatásukat. A 125-ös módosításról van szó. A D kompromisszumot szeretnénk ezzel kiegészíteni. Aztán volt még egy, volt egy bizottsági javaslat, amelynek az lett volna értelme, hogy a fejlettebb régiókban, a közpénzeken történő kiegészítést nem lehet végrehajtani. Mi ezt nem tudjuk támogatni, úgy véljük, hogy egyenlő esélyeket kell adni a fejlettebb és a kevésbé fejlett régióknak is. A következő hónapokban sokat fogunk beszélni a Connecting Europe Facility-ről. Véleményem szerint nagyon-nagyon fontos, hogy létrejöjjön ez, a, ez az eszköz, és ezért további módosítókat fogok beterjeszteni ebben a témában. Végezetül még egyszer köszönet a jelentéstevőnek, nagyon konstruktívan állt hozzá a tárgyalásokhoz, és azt hiszem, hogy a mai kompromisszumnak is lesz majd támogatottsága. Köszönöm hát az ALDE nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek, nagyon meg vagyok fázva. Talán ez a, az az anti-európér hozzáállás, ami jobb oldalon is, bal oldalon is kikitör, ezt tesz nekem rosszat, ez ártod meg. Nos, nagyon sok kompromisszum született, nem szeretnék egyenként ezekről tárgyalni. Úgy gondolom, hogy eléggé zöldek ezek a kompromisszumok, de nem baj az, hogy Kramer úr is egyfajta alapszínezetet ad ennek a szövegnek. Nagyon sok olyan módosítás van, amelyet azonban az ALDE nem tud támogatni. Olyan módosítók ezek, amelyek leginkább a régihez tartoznak, és nem a mi szakbizottságunkhoz. Például az Engszonte feltételrendszer, ex post feltételrendszer, makrogazdasági feltételrendszer, mely régiók jogosultak vagy nem. Nos, hát ezek olyan kérdések, amelyekre a reginek kéne foglalkoznia. Ne ebbe a szövegbe tartoznak. A, a regiben dolgozó kollégák azt hiszem, hogy talán jobban tudják, hogy miről is van szó, illetve azok, akik ott is dolgoznak, azok is pontosan tudják, miről van szó. Nos, vannak olyan kérdések, amelyekről, és itt utalnék Goros úrhoz, úr, úrra is, tehát vannak olyan kérdések, amelyekről nekünk kéne jobban elgondolkozni. Itt van például a Connecting Europe Facility. A kohéziós alapból 10 milliárdot helyeznek át, ugye? és vannak olyan módosítási, például a 135-ös módosító, amely arról szól, hogy azon pénzösszegek, amelyeket elvesznek a tagállamoktól kohéziós alap formájában, ezeket a bizottság helyettesítse. ellene vagyunk annak a módosításnak is, amely a kohéziós, amely együttdöntési eljárás keretében dönteni el a tagállamoktól megvont kohéziós támogatás sorsát. Nyilván az egész európai unió jövőjéről van szó, és érdekeiről van szó, tehát nem tagállamonként kell vizsgálni ezt a kérdést. Ezeket a kérdéseket tehát a bizottságnak kell tárgyalni. Nos, van, lennének még más kérdések, de most azt hiszem itt megállok. Még egy dolgot végezetül az ALDE nem fogja megszavazni azt a módosítót, amely arról a rendeletről szól, hogy egy félidős felülvizsgálata lesz a különböző projekteknek. Kérdés az, hogy ezt párhuzamosan kell alkalmazni ezt az elvet, a first come, first served elve. Köszönöm. Paldies, priekšsētāji kungs. Es arī gribētu pateikties Mihailam par uh, labos. Uh... Szeretnék köszönetet mondani mike a munkájáért, hogy kompromisszumot talált, és általában a teljes munkájámat pozitívnak ö, találjuk. Ö, az ECR ö, az alapokkal kapcsolatban a G és I kompromisszumok mellett fog szavazni Ez vonatkozik a cefre is. Ami az általános rendelkezéseket illeti. Hogyha a 40-es pontot nézzük, az a probléma, hogy az EU küszöbök 2,5 százalékban határozzák meg a GDP küszöböt. A GDP 2,5%-ában határozzák meg a küszöböt. Ez bizonytalanságra ad okot. Kallasz biztos több alkalommal is szólt ezekről az eszközökről, és azt mondta, hogy a 10 milliárd euró plusz összeg lesz. Most pedig ez a küszöb jött be. És ez jelentené a jogosultságát. Jogosultságot. Hogyha az GDP növekszik, akkor már nem kap annyit az illető. Azt szeretném, hogy a 10 milliárd euró, ami eszközként rendelkezésre áll, az azt benchmarkoljuk minden tagállam számára, és hogyha egy tagállam nem tudja felhasználni az alapokat, akkor más tagállam használhatná fel a saját projektjében megpróbáljuk felosztani két részre a 14-es módosítót. Úgy gondoljuk, hogy így jobb lesz. Riké úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak a kohézus alappal kapcsolatosan szólnék hozzá, ebben voltam árnyék jelentés tevő, mindenek előtt oda még Michaelnek, nagyon kellemes együtt dolgozni vele, tényleg nagyon jó vitakészsége van neki, vitakészsége, vitaképessége. nagyon sok pontban meg tudtunk állapodni, egyet is értettünk, és hát kaptunk tőle egy kis jelzést is, de ez valóban olyan jelzés volt, amely mindannyiunkat foglalkoztat. Sikerült ugyanakkor megállapodnunk a közúti fejlesztések tekintetében a feltételrendszerről, a kölcsös megfeleltetésről. És ö, valóban mi arra törekszünk a szakbizottságunkban, hogy koncentráljunk a, azon projektekre, amelyek ö, a ö, környezetre is szempont figyelemben vannak, és hát ez nem mindig adatik meg az fejlesztések tekintetében, ám óvó. Na most, a kohéziós országok esetében az a tény, hogy 10 milliárd eurót a a CEFRE különítettünk el, amelyek kutunk kívüli fejlesztéseket is jelentenek, és hogyha még ehhez hozzáadjuk a kölcsönös megfelelést a közös alapokon belül, akkor ez már túl sok feltételt épít egyiket, ugye nem a másikra, és hát ebből már előre látható, hogy nem lesz könnyű az egyeztetés a tagállamokkal, úgyhogy nem tudtunk mindenben egyetérteni a jelentéstevővel, többek között az exante, az előzetes előfeltételekkel kapcsolatosan, illetve a határon átnyúló feltételekkel kapcsolatosan kapcsolatosan. De ami a közutat jelenti, abban egyet tudtunk nagyjából érteni. Köszönöm szépen, Marinescu úr! Fondul de dezvoltare regională unde am fost... Uh, Köszönöm szépen, elnök úr! Uh, a regionális fejlesztés alapnál kapcsolatban, ahol árnyék jelentéstevő vagyok, nagyon jól együtt uh, tudtunk működni Kramer úrral. Matthew mondta, hogy nagyon zöld számára, ezért nehéz kompromisszumot elérni, de azért sikerült megtenni. Aláhoztuk, húztuk a közlekedés és szállítási oldalt. Kramer úr egyetértett azzal, hogy külön fejezet foglalkozzék a közlekedéssel, és ez jó dolog. Úgy gondolom, hogy ahogy most áll a jelentés, és attól függően, hogy milyen lesz a szavazás eredménye, fontos jelentés lesz, és figyelembe fogja venni a regi szakbizottság. Remélem, hogy a végső formában a mi meggyőzésünket is tükröző. cikkelve asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen is Krámer úrnak az erőfeszítéseket, hogy kompromisszumot éljen el. Tény, hogy benyújtottam több olyan módosítót, amely eh, belátom a TRAN szakbizottság jogkörén túlterjed. Ez a városok listát is tartalmazza, amelyeket a bizottság meg kell határozni, és hogy eh, milyen határidőket eh, mm, szabja meg a bizottság a módosítókat meg kell az árnyék jelentéstevőkben vitassam, és esetleg újra benyújtjuk egy részét, talán a DEVE szakbizottságban. Úgy gondolom, hogy a bizottságra kötelező ütem terv határidő a leghető legrövidebb legyen. A tagállamok és az érdekelt felek hadd ismerjék meg az összes szabályt, amely alkalmazandó ezekre a szabályokra. Mégpedig a lehető leggyorsabban ismerhessék meg. Ezért megpróbáltam a bizottság számára megállapítani határidőket, hogy mikorra kell közzétegye a bizottság a dokumentumokat minden érdeket fél számára. Ami a Connecting Facilities-t illeti, támogatom azt, hogy fontos összeget kapjon a kohéziós alapokból a közlekedés területe. De a megfelelő megfogalmazást kell megtalálni. A konvergencia kritériumba tartozó országok ne veszítsék el az őket megillető összeget. Köszönöm szépen, bizottság Májlenz úr. From DG Reggio. Yes. Thank you very much. Eh, a régiós, a Digi Régióból a bizottság részéről üdvözöljük ezen dokumentumokat, örülünk annak, hogy a jelentéstevő és mások ilyen jó munkát végeztek. A módosításokat tudomásul veszük, és néhány, néhány elképzelésű, vagy néhány szót szólnék ezekről. Nos, örüljük azt, hogy az eredményorientált megközelítést tett, helyezték előtérbe, hogy indikátorokra van szükség. A különböző százalékok, százalékarányokra, számarányokra vonatkozóan nagyon sok javaslat van a módosításokban, erről még komolyabban kell tárgyalnunk. Úgy véljük, hogy a fenntartható fejlődés kérdését már megfelelően tárgyaltuk a 8-as a, és a 87-es és a 114-es cikkekben. A bizottság részéről azonban halandók vagyunk arra, hogy ezen a kérdésen még tovább dolgozunk, tovább vizsgáljuk ezt. Amikor általános horizontális kérdésként merülnek fel a határ, merül fel a határidő kérdése, főleg a delegált aktusok esetében, akkor azt talán hát ezen el kell gondolkozni, legfőképpen a különböző belső eljárások miatt. Tehát kicsit aggaszt minket az, hogy önök rövidebb határidőket szeretnének, mert a bizottságon belüli belső folyamatokat így nem tudjuk tiszteletben tartani. Vidékfejlesztési alap A beruházási prioritásokat nagyon részletesen kidolgozták a kohéziós alapokról és a vidékfejlesztési alapról szóló rendeletben is. Mi úgy véljük, hogy ha ezt túlságosan részletesen kidolgozzuk, akkor az értelmezést megnehezítjük. Úgy véljük, hogy a beruházási prioritások valójában tágértelmű célkitűzések, és nem egy fellépési lista ez. a hetesből a négyes eh, tematikus célkütőzésbe helyez, helyeznék át a közlekedési kérdéseket. Ezzel kapcsolatban némi fenntartásunk van, úgy véljük, hogy így az energia eh, hatékonyság és a megújuló energiaforrásoktól vonunk el forrásokat. Aztán a turisztikai változtatásokat is tudomásul vettük, úgy véljük, hogy nem kell külön ágazatokra utalni, az idegenforgalom ilyen ágazat, és a tematikai célkütőzések rájuk is vonatkoznának, nem kell megnevesíteni külön a rendeletben a turizmust. Aztán közös indikátorok. Örülünk azon javaslataknak amelyek ezek javítását szolgálják, ezt szívesen megtárgyaljuk. Nézzük a kohéziós alapról szóló rendeletet. Tudomásul vettük, hogy a szociális lakhatás kérdését is tárgyalják az egyik módosításban. Egyébként ezzel a kérdésre a vidékfejlesztési alap már foglalkozik. Vidékfejlesztési alap már foglalkozik, úgy véljük, hogy a kohéziós alap erre nem a legmegfelelőbb fórum. Aztán idegenforgalom, turizmus és kohéziós alap. Hangsúlyoznám, hogy a szerződés a kohéziós alapokon belül, vagy a kohéziós alapok alatt nem nyújt semmilyen lehetőséget az idegenforgalomnak. Ezt szerettem volna mondani a módosítókkal kapcsolatban. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm, Mihály. Valamit vagy kiegészítenéd? Danke ich mich für die Diskussion und für die lobenden Wort. Igen, köszönöm szépen. Először is köszönetet szeretnék mondani ezért az egészen kiváló eszmecseréért és köszönöm szépen, hogy egy kedves szót is hallottam, ez nem mindig szokott így alakulni, és hát nem a személyre vonatkozik az észrevétel igazándiból, hanem a zöldekre, a zöldek álláspontjára, úgyhogy azt hiszem csak boldogak lehetnek a zöldek ezen megközelítése kapcsolatosan. De most a 10 milliárdot illetően egyetértek Grós kollégánk, Mátyai Grósnak a megközelítésével valóban a CEF-nek a keretében, a TED-nek a keretében ezt vizsgálni kell. Nem akarok itt ismétésekbe bocsátkozni, de kiemelném a, a következőket. Ellentétben azzal, amit az Európai Bizottság mondott, a turizmus, De mondották, semmilyen szerepen nem lenne. Én a magam részéről azt mondom, hogy a turizmus képes arra, hogy a turizmusnak ellenében hasson, saját magának ellen, vil ellen érdekeltje legyen. És hát már a múltban is voltak ilyen típusú tapasztalataik. 60 százaléka a forrásoknak adott esetben ugye a közútra vonatkoznak 20% a vasúti fejlesztésekre, és hát a további fejlesztésre szükség van, mert ha nem járunk el kellőképpen, akkor nem fogjuk tudni elérni az uniós éghajlat változási célkitűzéseket. Meg kell jelölnünk azt pontosan, hogy mely területeken kívánunk beruházni azért, hogy a jelentős célkitűzéseink teljesüljenek. Most nem akarok újra, újra számokat idézni, ezt a korábbiakban már megtettük. 34%-a csökken a üvegház hatású gázoknak a kibocsátása az iparban, ezzel kép, ehhez képest a közlekedésben pedig növekedésen van dolgunk, akár 30%-kal, és tehát fel kell vennünk itt a harcot a dolgokkal. A közlekedés, mint teljes ter, önállóságot bíró területe. a 9-es, 94-esen ez nincs összhangban, de a többi tekintetében köszönetet mondani, kiváló munkát végeztük a múlt hetekben. Okay, brings... Köszönöm szépen a határidő a benyújtásra holnap. Ezzel le is zárom az ülés Köszönöm szépen, hogy betartották az időhatárokat, egy kis szünetet tartunk, és utána a koordinátorok ülése következik.